Werte Kolleginnen und Tisztelt kollégák! Nézzük meg most a szavazat magyarázatokat. Először is Cseslav Adam Szikierszki jelentése következik. A közvetlen kifizetések kiigazítása 2015-ös évre első felszólalás egy percben Péter Jár. Kérem a többi kollégát, hogy hagyják el a termet kérem, hagyják el a termet, hogy a szavazatmagyarázat rendben lezajolhassék. Jár úr. Köszönöm szépen, elnök azt csak két megjegyzés. Egyrésztről szép dolog a technikai kiigazítás,